közel-keleti válság, Bulgáriából jövök. Ez egy frontország az Európai Uniónak a menekült áradat szempontjából, és szeretném elmondani, hogy a feszültség éleződése olyan fenyegetést jelent, hogy fennáll a veszélye annak, hogy újra menekültek árasztják el Európát. Ráadásul a török hadsereg két millió embert kíván betelepíteni Szíria északi részébe, ahol most harci műveletek zajlanak véleményem szerint, erre csak önkéntes alapon lehet sort keríteni. A térkép átrajzolása a szíriai helyzet bizonytalanságával együtt illetőben nagyon nagy feszültségeket vezethet, és kurdok sokasága indulhat meg az Európai Unió felé, ezért nemzetközi mechanizmusra van szükség. Bardzo proszę, jedna minuta. Arvoisa puhemies, todellakin täytyy olla... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, valóban szomorúak ezek az események, amelyeket minden nap látunk és hallunk a közel-keleten, Szíriában, Iránban, nap mint nap emberek vesztik életüket, az emberi jogokat lábbal és még Iránban is újabb és újabb emberi jogi problémákkal szembesülünk. Az emberek demokratikus jogait nem tartják tiszteletben, ezért végső kétségbeesésükben az utcára vonulnak. Mindez azt követően következett be, hogy amerikai és szövetségesei bevonultak Irakba, amely teljesen felborította a régió egyensúlyát, és az erőszaknak azóta sem vetettek véget. Az Európai Uniónak minden erővel támogatni kell az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartását, ugyanakkor mindezt türelemmel kell megoldanunk. Csio Hudaru képviselő kap szót, egy perce van óram. Köszönöm szépen. Beirut. Köszönöm szépen, elnök asszony. Beirut, Bagdad és Teherán három pontja a háromszögnek, amelyek között nem létezik demokrácia, emberi jog, csak a golyók süvítenek. Tömegesen halnak meg az emberek, köztük orvosok és pácienseik, betegeik, úgyhogy sürgős nemzetközi védelmi intézkedésekre lenne szükség, amelyek a lakosságot megvédik. Főképviselő hogy milyen intézkedéseket hagy a következő bizottságra, amelyeket szerint, ön szerint annak tovább kéne vinnie, amelyekre építenie kellene, és amelyeket tovább kéne fejlesztenie. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a spontán felszólalások következnek, hatan jelentkeztek szóra. Mindenkinek egy perce van a felszólalására. Pospisil úrnak adok szót elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Magarini főképviselőasszonynak Iránnal kapcsolatos munkáját, és egész időszak alatt elvégzett munkáját. Nem értettünk mindig mindenben egyet, de úgy gondolom, hogy az ön politikája Iránnal szemben pozitív volt, méltóságot képviselt, és reméljük, hogy az új bizottság is erre az alapra épít majd, bár lehet, hogy egy kicsit élesebben kéne fellépnünk Iránnal szemben. A közel-keleten mindenhol óriási a korrupció, Úgyhogy arra is oda kéne figyelni, hogy az új bizottság értékelje a helyzetet ilyen értelemben is, és megfontolja, hogy nem kellene Iránnal szemben destabilizációs tevékenysége miatt és emberi jogi elnyomó fellépése miatt keményebben fellépnünk. És ezt a helyzetet az iszlamisták is kihasználják, emiatt is cselekvési kényszer van. López Aguilar kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, főképviselő asszony. Al reconocimiento de su trabajo durante estos cinco años que ha sido muy duro y su constancia en este parlamento europeo a estas altas horas. köszönöm tehát még egyszer az Európai Parlamentben is elmondta, hogy valóban fel kell lépnünk a közel-keleten ezen sajnálatos eseményekkel szemben. Egyre másra indulnak a tüntetések. Az elmúlt években Ir- Irak, korábban Irak és Irán között volt egy háború, egy véres háború, ami igazán aggasztó az, ami Iránban történik és folyik, hiszen itt léptek fel a legkeményebben a nőkkel szemben. A, itt a legtöbb halálbüntetést is itt hajtatták végre, teljesen elfogadhatatlan ez a helyzet. És tizen, alig 14 évet betöltött nők is vannak az áldozatok között. Egész egyszerűen brutális elnyomásról beszélhetünk, ami számunkra elfogadhatatlan. Épp nukleáris megalapodást kötöttünk Iránnal, de nem tart, az tarthatatlan, hogy ők nem tartják ezt tiszteletben. Mekin, Anthea McIntyre következik, parancsoljon képviselőasszony. We really just can't. Nem ülhetünk ölbetett kézzel, miközben Iránban ilyen borzasztó események folynak. Az Európai Uniónak és nemzetközi közösségnek határozottan el kell ítélnie azt, hogy a forradalmi erők, az iráni rendőrség, illetve a civil ruhás ügynökök erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben. 143 halálesetről számol be az Amnesty International, ezek dokumentált esetek, de úgy vélik, hogy ennél sokkal többen vesztették életüket. A halottak közül a legtöbbet lelőtték. Viktor Fandani például 14 éves lány volt, akit fejbe lőttek. Három napig kereste a családja, mielőtt megkapták a holttestet a hivatalos szervektől. Az eddigi válaszunk vagy fellépésünk túlságosan gyenge volt, fontos, hogy az elkövetőket bíróság elé eh, állítsák, míg az iráni rezsim az emberiség elleni bünteteket követel, nem tárgyalhatunk velük. Uh, Claire Dali. Claire Dali következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örültem neki, hogy Mogherini asszony arról beszélt, hogy Európa továbbra is ellenzi az USA egyoldalú kilépését az iráni atom alkuból és hogy meg akarja menteni ezt a programot, de szerintem tovább kell lépnünk, és el kell ismernünk, hogy a szankciók Iránnal szemben szörnyű szenvedést okoztak az irániaknak. Tehát azokat az embereket kell megvédenünk, akik most tiltakoznak. És az Egyesült Államok ki akarja használni a libanoni folyamatokat arra, hogy Iránnak neki menjen. Nagyon fontos, hogy ne lépjünk bele ebbe a csapdába Mike eh, Pompeo azt mondja, hogy eh, a problémákat az iráni korrupció eh, okozza. Úgy gondolom, hogy az iraki háború következményeivel van dolgunk. Nem szabad az USA manipulációjának hinni, és mindenképpen az USA és a szaudiak kísérletével szembe kell mennünk, nem szabad elszigetelni Iránt. Valasz képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mogherini asszony, én is kiegyensúlyozottabbnak tartottam az ön hozzászólását, mint mások, de az Iránban, Irakban, Libanonban kialakult helyzet szörnyű. Állandóan beavatkoztak külföldről ezeknek az országoknak az ügyeibe, polgárháborúk voltak, szankciók, illetve a természet és közkincseket a nagy cégek, a lobbik folyamatosan kizsákmányolták. Hogyha békés tüntetőket ölnek meg a rendőrök, azt el kell ítélnünk, de azt se felejtsük el, hogy külföldiek Iránon belül ellenzéki csoportokat finanszíroznak, hogy destabilizálják a kormányt, ezt is el kell ítélnünk. Minden tüntető halála sajnálatos, de Bolíviában és Iránban éppen úgy kell védeni a tüntetőket. Köszönöm szépen. Martin Patton, egy perc. Én elítélem a haláleseteket és az emberi jogsértéseket Iránban, illetve Nazanin Zirali, Zrakliff és mások letartóztatását őket azonnal szabadon kell bocsátani. Ugyanakkor Irán atomfegyvert akar építeni, és az urándúsítást újra kezdte. Miközben támogatom az egyezményt, támogattam az egyezményt, úgy, úgy gondolom, hogy most egy B változatot is fel kell vázolni az USA szankciók megkerülése nem sikerült Iránnak, úgyhogy most az EU-t és tagállamait fenyegeti a tagállamok és más globális szerepvállaló koalíciója helyes, hogyha együtt lép fel, de az Egyesült Államok aktív fellépése nélkül lehetetlen eredményt elérni sokan nem tudnak együttműködni Trump elnökkel, ugyanakkor a kereskedelem helyreállítása és az atomprogram leállítása érdekében Washingtonnal kell, hogy a kapcsolatokat helyreállítsuk, nem Teheránnal, mert az mindenképpen segíthet. Köszönöm szépen. Most akkor főképviselő asszonynak adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, úgy érzem, hogy a felszólalók többsége úgy áll a témához, hogy elismeri a bizottság tevékenységét, és, és nagyjából egyetért azzal, amit a vita elején magam is elmondtam. Köszönöm ezt a támogatást, és hadd válaszoljak egy kérdésre, amely elhangzott. Most már nem látom azt a képviselőt, aki föltette, de ezzel együtt szívesen válaszolok. Biztosan megkapja majd a választ. Azt kérte a hölgy tőlem, hogy konkrét projekteket finanszírozzunk a közel-keleten, Irakban. Példát is mondanék, hogy mit tettünk eddig, és milyen pénzeket költöttünk Irakra konkrétan. Konkrét projekteket finanszíroztunk, aknamentesítés, munkahelyteremtés, megbékélés címszavak alatt. Folyamatosan látogatták a munkatársaim a helyszíneket, és önök közül is egyébként tudom, hogy többen voltak, hogy megnézzék, hogy az EU pénzek hogy költődnek el. 1,25 milliárd eurót költöttünk csak Irakra, és ez nem csak diplomáciai költség, bár a diplomácia is teljesen mm, legitim a mai bonyolult világban, tehát erre nagy szükség van, és néha alulbecsüljük a diplomáciai testületeink befolyási lehetőségeit. De mondom, nem csak diplomáciára költöttük, hanem konkrét gyakorlatias projektekre, valódi emberekre, valódi igényekkel, szükségletekkel, férfiakra, nőkre, gyerekekre, és igen nehéz körülmények között végezte ezt a munkát az EU, az Európai Unió és intézményeink, tehát büszkék lehetnek arra, hogy életmentő projekteket vittek több millió ember érdekét szolgálva. Jó lenne, hogyha az európai parlamenti képviselők tudnák ezt. Tehát a felszólaló hölgynek üzenem, hogy járjon utána, hiszen a parlament hagyja jóvá a bizottság a külügyi szolgálat költségeit, és akkor jó, hogyha tudja a parlament, hogy mire mentek a pénzek. Nyilván nem feladatom, hogy a következő bizottság nevében beszéljek, hogy milyen prioritásokat javaslok nekik. Az új bizottság fogja eldönteni ezeket de annyit talán mondhatok, hogy remélem, és hiszek is abban, hogy az Európai Unió továbbra is támogatni fogja a helyi lakosságot, a civil lakosságot. Mert néha fel sem fogjuk, hogy mennyire fontos szerepet játszunk a térségben, de amikor az ember ott van, akkor nem csak a kormányoktól, intézményektől hallja az ember, hanem konkrétan az emberektől az utcán, hogy jaj, de jó, hogy itt volt, itt van az EU, és segít nekünk. Tehát jó ezt látni, és jó lenne, ha itt is látnák önök is, hogy pozitív szerepet játszunk, még több, még jobb fellépésre van szükség, ez világos, diplomáciai és gyakorlatias értelemben egyaránt, és a térség támogatására, hogy végül kijöjjön ebben a kaotikus helyzetből és a fenntartható fejlődés útján elinduljon. Ehhez eh, persze eh, az az alapelv kell, hogy semmilyen erőszakot eh, nem ismerünk el, ahol egy kormány, egy hatóság erőszakosan lép fel a saját lakossága ellen, ott befejezzük a párbeszédet. És ez érvényes lesz a jövőben is mert nem áshatjuk alá saját elveinket. Persze van min javítani, az intézmények együttműködésén, fellépésünk tempóján, de ezek részlet feladatok. Remélem, hogy az Európai Parlament a jövőben is támogatja a bizottság és az Európai Unió fellépését a közelkeleten, a béke érdekében. Köszönöm szépen az utolsó szó jogán a támogató elismerő szavakat is, és akkor elbúcsúzom. Köszönjük szépen, főképviselő asszony, ezzel ezt a vitát, napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen, és a következő és egyben utolsó napi rendi pontunkra térünk át ma este. Szóbeli választ igénylő kérdés a az Unió és az Afrikai Karib és Csendes óceáni térség államai közötti új partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások témájában. Hadd emlékeztessem önöket, hogyha kékkártyás kérdést szeretnének feltenni, akkor ezt vagy hagyományos módon, vagy azaz manuálisan, vagy elektronikusan is megtehetik. Most pedig megadom a szót Thomas Tobénak, 5 perc van, felvezetheti a vitát, mint kérdés feltevő. Köszönöm szépen, elnökasszony, miniszterasszony, biztos úr, késői órán járunk, mindenkit üdvözlök, üdvözlök itt a plenáris ülésteremben. A kotonúi megállapodás az EU és az AKC országok között a legátfogóbb partnerségi megállapodás, amit az Európai Unió eddig a napig kötött. Több mint 80 országot fed le a kotonú megállapodás, és jó néhány területet. Ilyen időkben, amikor globális szinten egyre nagyobb a bizonytalanság, nekünk az Európai Uniónak meg kell védenie és erő kell mozdítani a multilateralizmust, a globális együttműködést, illetve szabály alapú nemzetközi rendet. Ezek olyan alapvető értékek, amelyek az re az Európai Unió épül. A kotonói megállapodás februárban, jövő februárban lejár, Eh, következő megállapodásról már elkezdődtek a tárgyalások. Ezt megelőzően a parlament felvázolta, hogy mi mit szeretnénk eh, látni az új megállapodásban, és a parlament eh, hozzájárulása szükséges a tárgyalásokat lezár, tárgyalások lezárultát követően a meg, megállapodás megkötéséhez. A jövőbeni partnerség a legfontosabb európai prioritásokra és alapértékekre kell, hogy épüljön. Három regionális partnerségi jegyzőkönyv is csatlakozik majd ehhez az új megállapodáshoz, amelyek a régió, a három érintett régió különleges egyéni igényeihez szabottak lesznek majd. Nagyon fontos, hogy ez egy jogilag kötelező érvényű eszköz lesz, az Az Európai Parlamentnek ez volt az egyik talán legfontosabb követelése ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy világosan eh, lássunk, ez ügyben, hiszen a parlament legfontosabb követeléseit a sajnos attól tartok, hogy nem látjuk garantálnak. Éppen ezért a tanácshoz és a bizottsághoz egy szóbeli választ igénylő kérdést nyújtottunk be. Ezekre a kérdésekre szeretnénk egyértelmű válaszokat kapni. Úgy érzem, hogy ezek a kérdések és a válaszok az újonnan megválasztott bizottságot majd irányítják. Az első kérdésem, a parlament fő kérésével kapcsolatban hogyan kívánja a tanács támogatni, mi szerint az AKC szinten meg kell erősíteni a jövőbeli partnerség parlamenti dimenzióját. Szeretném világosá tenni, hogy az Európai Parlament nem tudja azt elfogadni, hogy a ne legyen parlamenti szint, hogy legyen vegyes bizottság, legyen a miniszterek részvételével, de ne legyen parlamenti vegyes bizottság. A parlamenti dimenzió megerősítése nagyon fontos a három regionális szinten, de ez önmagában nem elég. Nem akarjuk elveszíteni annak az előnyét, hogy az AKC szinten a parlamenti képviselő társainkkal közvetlenül tárgyaljunk. A nagyon fontos kérdés a szakbizottságunk nevében kérdés, a diszk a szexuális irányultságon, nem identitáson alapú megkülönböztetés elleni küzdelemre vonatkozóan hogyan kívánják megerősíteni ezeket az elejárásokat annak érdekében, hogy a szexuális és reproduktív egészség és jogok témében eh, elkötelezik magukat az országok. Ez az Unió számára nagyon fontos alapvető érték, és éppen ezért fontos, hogy az új katonai utáni megállapodásban is ez szerepeljen. Ugyanilyen fontos a civil társadalom kérdése, hiszen jól tudjuk, hogy egyes érintett országokban ez ügyben nagyon aggasztó a helyzet. Azt szeretnénk, hogyha a civil szervezetek nagyobb szerepet kapnának, ezt a megállapodásnak is tükröznie kell. És végül, de nem utolsó sorban, a parlament egyértelműen kinyilvánította abili szándékát, hogy ö, a fenntartható fejlődés céljainak folyamatos monitoringját követeljük, tehát világosan kell látnunk az ügyben is, hogy ez hogyan kerül beépítésre a következő megállapodásban. De szeretnék egy világos üzenettel zárni, ezt megelőzően azonban Moger Mimica biztos úrnak köszönettel tartozunk, nagyon kemény milyen dolgozott, és jó volt önnel az együttműködés. Köszönjük ezt. De a, szeretnénk, hogyha a bizottság és a tanács az elkövetkezendő hetekben és hónapokban komolyan venni a követelésünket, remélhetőleg még a mai este során világos válaszokat kapunk ezekre a kérdésekre. Köszönjük szépen! Elsőként a tanács nevében Tupurainen mm, miniszterasszonynak adom meg a szót. Madam President. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, nagy öröm, hogy beszámolhatok az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni országcsoport és az Európai Unió között folyó tárgyalások állásáról. Valóban nagyon aktuális a kérdés. A kotonú utáni időszak a tanács számára egy nagyon fontos dossziét jelent. Öt tárgyalási forduló zajlott eddig le eh, politikai szinten. A legutolsó szeptemberben New Yorkban és decemberben a következőre is sor kerül. Eh, mind a két fél egyetért, hogy az együttműködés eh, alapjai a 2030-as ágenda és az éghajlatváltozás elleni küzdelem kell, hogy legyenek. Alkalmazkodnunk kell az új körülményekhez, esélyekhez, lehetőségekhez. Nagy várakozások vannak mindkét oldalon a közös álláspont kialakítására. Az EU úgy gondolja az AKC EU parlamenti közgyűléssel együtt, hogy meg kell erősíteni a parlamenti dimenziót, és inkluzív, nyitott, sok szereplős megközelítésre van szó a nemzeti parlamentek, helyhatóságok, civil szervezetek és privát szektor bevonásával a rendszeres politikai párbeszédet minden szinten meg kell erősíteni, a különböző szerepvállalók bevonásával, így a civil szervezeteket is be kell vonni az együttműködésbe. A magánszektor és a civil szervezetek kulcsfontosságú partnert jelentenek a partnerségben. Elnök asszony, tisztelt képviselők! a migrációs kérdésekről is folynak a tárgyalások. Az EU-nak az a célja, hogy működőképesebb szöveg jön létre a kotonói egyezménynél. Az EU tárgyalási mandátuma tartalmazza azt is, hogy a rendszeres politikai párbeszédben mindig szó legyen a migráció fontos kérdéséről. A gazdasági partnerségi megállapodások segítséget nyújtanak a helyi közösségeknek szakismeretekkel, tapasztalatokkal, kereskedelmi integrációval. A kereskedelmi és egyéb eszközök a gazdasági integrációt mozdítják elő. Az EPÁKon folyó munka a jövőbeli partnerséget hivatott megerősíteni. Az EU tárgyalási utasításai nagyon egyértelműek a diszkrimináció tilalmát illetően a szexuális irányultság és a ö, szexuális és reprodukciós egészség terén minden egyénnek joga kell, hogy legyen ahhoz, hogy szexualitásához és egészségéhez kötődő kérdésekben döntsön, és erőszakot nem szabad ellene foganatosítani. Az EU-nak az a célja, hogy minőségi és átfogó szexuális és reprodukciós tájékoztatást kapjanak az emberek ideértve az egészségügyi ellátást is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mimica. Mimica. Biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, miniszterasszony. Köszönöm Tobe elnök úrnak és a Deve Bizottság valamennyi tagjának a kiváló előkészítő munkát és a jó együttműködést a bizottság és a parlament között a dosszié kapcsán. Üdvözlöm az állásfoglalásukat, és köszönöm kérdéseiket a jelenleg zajló partnerségi megalapodásról szóló tárgyalások vonatkozásában. Az EU az afrikai Gari térség és Sendes óceáni térség államai között. Ezek a tárgyalások eléggé lassan haladnak előre. Főtárgyalóként realistának kell lennem. Amikor a kotonúi egyezmény jövő év február 29-én lejár, addigra sajnos a tárgyalások nem érik el majd azt a státuszt, amely lehetővé tenné, hogy átmeneti intézkedések nélkül megússzuk az átmenetet. Ezért a bizottság és a tanács azt tervezi, hogy 2020. december 31-ig meghosszabbítja a kotonúi egyezményt, és akkor így nem kellenek átmeneti intézkedések, bár átmeneti időszak ekkor is lesz. És az AKC nagykövetek erről január 22-én fognak legkésőbb dönteni. Persze a tárgyalások előre haladtak, tehát elértünk eredményeket, és gondolom a parlament szeretné tudni megerősíteni, kontrollálni a 2016 novemberében és 2018-ban született döntéseket. Az önök véleményét folyamatosan meghallgatjuk és be csatornázzuk a tárgyalásokba. A parlamenti dimenzióját a tárgyalásoknak az EU-AKC közös bizottság biztosítja. Tisztelt képviselők, meggyőződésem, hogy a parlament szerepét erősíteni kell a jövő tárgyalásai során, de a tárgyalásokra vonatkozó tanácsi irányelvek tükrében úgy látom, hogy ezt a regionális jegyzőkönyvek szintjén kell tenni, és kevés B az EU AKC legfelsőbb szintjén. Ezzel együtt a bizottság tudomásul veszi a parlament e témában megfogalmazott igényeit. Emlékeztetem önöket arra, hogy a bizottság azt javasolta a tanácsnak 2017. decemberében, hogy a három regionális parlamenti felállás, konfiguráció üljön össze ezekben a témákban. Ez a javaslat sajnos nem vált a tanács intézkedései egyikévé. Üdvözlöm az önök politikai párbeszédre vonatkozó igényét. Az AKC partnerinknek, partnerink elé terjesztettük az átfogó tárgyalások és azon, azok kapcsán megfogalmazott prioritásainkat. Látom, hogy egy multilaterális együttműködést szeretnének. Az EU azonban azt várja, hogy valamennyi együttműködő fél aktívan vegyen részt a párbeszédben, <clears throat> és segítse azt. Önök meg szeretnék erősíteni a diszkriminációval kapcsolatos és a szexuális identitás kapcsán megfigyelhető diszkriminációra vonatkozó szabályainkat. Ezt tudjuk, és ennek szellemében cselekszünk. Ugyanakkor meg kell, hogy jegyezzem, hogy az AKC-nek tett javaslataink nem találtak nyitott fülekre, és további tárgyalásokra van szükség, hogy ezeket a prioritásokat érvényesíteni tudjuk. Úgyhogy ezen a területen elakadtak a tárgyalások. Ami a migrációt illeti, a bizottság megérti, átérzi a parlament fenntartásait. Az Európai Unió és az AKC erről a témáról egy kiegyensúlyozott szöveget kívánnak alkotni, egy kompromisszumos szöveget, amely mindkét félnek kielégítő. Ami a gazdasági partnerségeket illeti, emlékeztetnék rá, hogy nemzetközi szerződések szabályozzák a vízunkönnyítéseket. A Kotunu megállapodás azonban további lehetőségeket lát az együttműködésre, és itt van hova fejlődnünk. Az API-k fontos szereplői lehetnek ennek a folyamatnak, tisztelt képviselők, ami a fenntartható fejlődési célokat illeti, üdvözöljük a kérésüket, és örömmel mondhatom, hogy az ENSZ 2030-as agendája

Köszönjük szépen a szocialisták és demokraták frakciójának nevében Carlos Zorinjónak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vita, amelyet amelyet a Fejlesztéspolitikai Bizottság kezdeményezett a szóbeli választ igénylő kérdésével, alapvetően arra vonatkozik, hogy hogyan alakul majd az AKC országok és az Európai Unió viszonya. A múlt héten Kigaliban, Ruandában az előzetes álláspontunkat támogatták, amikor is az EU-AKC közös parlamenti közgyűlését megtartottuk, amelynek társelnöke voltam. Ez parlamenti képviselőket ültett több mint egy, egy asztalhoz, több mint száz országból, akik összesen két milliárd embert képviselnek. Konszenzus alakult ki a megállapodás időzítésével kapcsolatban. Úgy éreztük, és ebben megállapodtunk, hogy egy olyan rugalmas megközelítésre van szükség, amely a fenntartható fejlődést összeegyezteti a, a szabadkereskedelmmel és főként az Afrikai Unió saját szubregionális megállapodásaival. Emellett meg kell erősítenünk és áramvonalisítani kell a parlamenti dimenzióját, főként ebben az egyre nagyobb kívást jelentő geopolitikai kontextusban. A kotonói megállapodás ról, hogyha beszélünk, akkor az európai polgárok többsége valószínűleg nem tudja majd, hogy miről beszélünk. De ha fontos azt látni, hogy ez mennyire fontos a sivatagosodás, a migráció, a konfliktusok elleni harcban. Hogyha ezt megértetjük az emberekkel, akkor meg tudjuk azt mutatni, bizonyítani, hogy egy jó projekt, egy jó megállapodás mennyire szolgálja mind az AKC országok, eh, mind az Európai Unió érdekeit, így az Európai Unió is erősebb lesz. Az utolsó pár másodpercben pedig még egyszer hadd köszönjem meg Mimica úr munkáját. Köszönjük szépen, most pedig Zakaropulu kollega kap szót két percben eh, a Renew frakció nevében. Mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk, hogy a az Európai Unió, illetve az AKC országok jövője szorosan összefonódik és csak így tudunk a globális kihívásokra közösen választ adni. Gondolok itt például a biodiverzitás válságra, illetve az válságra. Az AKC országok megkongatták a vészharangot, mert bizony a saját túlélésüket veszélyezteti az válság. Az Európai Unió támogatása az éghajlatváltozásra való felkészülésben elengedhetetlen, hogyha öm, valamit tenni szeretnénk, mielőtt túl késő lenne a vadállatok kereskedelme, illetve az orvadászat elleni harcban is számítanak ránk, ez pedig számunkra is fontos a biodiverzitás megőrzése érdekében. A fiatalok és a nők helyzete különösen fontos, hiszen a fiatalok adják a jövőjét ezeknek a, az országoknak. Fontos ezért hidat építeni az oktatás, a vállalkozókedv, illetve a kulturális élet terén, így tudjuk együtt építeni a közös jövőnket. Fontos, hogy a nők autonómiát, önrendelkezését, függetlenségét, a szexuális és reproduktív jogok garantálását is garantáljuk, hiszen hogyha a nők befektetünk, annál jobbat, jobb befektetést el sem tudok képzelni. Partneri viszonyban kell azonban eljárni az LKC országokkal, ahogy azt a nemzetközi fejlődés, fejlesztés politikában tettük. Nem hagyhatjuk magukra ezeket a történelmi szövetségeseinket, partnereinket, igazi partnerséget szeretnénk. Én európaiként, én is igazi partnerségről álmodom az LKC országokkal minden adott ahhoz, hogy új kapcsolatot, partneri kapcsolatot építsünk, amelyet kölcsönös tiszteletre és a valódi együttműködésre épül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. A zöldek részéről Herzberger Fafán asszonynak adok két percben szót. Az új megállapodás az EU-AKC partnerek között új partnerséget tesz lehetővé, amely egyenlőbb partnerséget feltételez, és nem paternalista megközelítést. Minden fejezete a tárgyalásoknak azonban problémákat ö, hozott eddig, és a szabad kereskedelem témájában nem sikerült megegyezni az európai piacvédelem és a, például a Sahel övezet érdekei között, és a tejpor, Európából származó tejpor, ami torzítja az afrikai piacot, is pro- problémát jelent a helyi problémát. És ott van a migráció kérdése, amely nagyon aktuális az Európai Unió és az AKC kapcsolatrendszerében. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy nem szabad drákói politikát alkalmazni a migráns politika kapcsán, ezt több szempontúan kell nézni, és nem szabad rasszista motivációkkal, xenofób módon eljárni, csak a biztonságra hivatkozni mindig, hanem egyenlő partnerséget kell elérni, és támogató programokat adni a szakképzéshez, az oktatáshoz, és a legális migráció lehetővé tételével, és a helyben való segítéssel kell enyhíteni a migrációs elvándorlási problémát, hogy fenntartható fejlődési pályára állhassanak ezek az országok, és nem szabad túl magas elvárásokkal lennünk, a ö, saját elveinket alkalmazni ezekre az országokra, ö, akkor is, hogyha eltérés van az értékrendszerben. Az AKC országokkal sokkal fontosabb az együttműködésünk, mint sem, hogy ilyen szempontok korlátozzák azt. Partnerségre van tehát szükség, amely tükrözi mindkét fél aspirációit, érdekeit. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is. Most pedig az idé frakcióból két perc rég. Köszönöm szépen, elnök asszony amikor Kína és Oroszország is felismerte Afrika potenciáját a 21 század kontinenséjét, Európa gyengességet mutat. Nem csak abból a szempontból, hogy az Egyesült Királyság, mint fő befizető és diplomáciai főszereplő hiányát nem tudta pótolni, hanem a kotonúi egyezmény is kudarcot vallott. Kudarcot vallott, mert az intézmények nem igazán tudtak konkrét eredményeket hozni, a kötelező eszközök sem voltak sikeresek. Aztán a bevándorlásban is kudarcot vallottunk, a 13-as cikknek nem volt semmilyen hatása a migrációs áramlás kontrollja elmaradt, így a mi elvárásaink nem teljesültek. Gazdasági szempontból a múlt héten már a az x alkalommal próbálkoztak a németek magán beruházással, ami sikertelen lett. Az afrikai Marshall terv nem valósult meg, az alapvető feltételei sincsenek meg a Száhelben. 13 honfitársam vesztette életét tegnap, az iszlámista terroristákkal szemben csak a franciák küzdenek, a nemzetközi vállalásokat nem teljesítik, és a vérontásnak nincs vége. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, a GUE a eh, frakció részéről Miguel Urbán Crespo következik. Egy percben, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy évvel ezelőtt az Európai Parlament jóvá hagyta az EU és a 78 e, Ákácsi ország közötti tárgyalások megkezdését. A tárgyalásokon a klímaválsággal kellett foglalkozni, a civil társadalomnak nagyobb helyet adni, és a parlamenti kontrollt megerősíteni. Nem értjük, hogy egy, hét, egy hónappal ezelőtt a fejlesztési szakbizottság hogyan módosíthatta ezt a szöveget, és az EPP miért fenyeget most azzal, hogy nem fogadja el a megállapodást. Mit akar az EPP és a szélső jobb oldal? a támogatást a migráció kontrolljel feltételének akarja alávetni. A szisztematikus emberi jogsértések feje, felett szemet hunyunk, barbárság zajlik EU pénzekből most a támogatást a migráció kontrolljától tennénk függővé. Ez gyalázatos, nem csak a gyarmati időket idézi, hanem minden nemzetközi jogi aktusra fityethány a fejlesztési politika nem lehet az erőd Európa eszköze a szélső jobboldal érdekében, hanem az emberek, a bolygó céljait, érdekét kell, hogy szolgálja. Az önök munkáján fog múlni, hogy az emberekért, hogy az emberek ellen dolgoznak. Köszönjük szépen! Alvaro Amaro kap szót, három perce van képviselőtársam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

ha itt lenne, de nincs itt. Monika Szemedó kap helyette szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Múlt héten részt vettem a Kigali EU-AKC ülésen, és sok jó tárgyaláson volt Ákás és kollégákkal, és sokan elmondták közülük, hogy a Kotonó utáni tárgyalások sajnos jobban elhúzódtak, mint ahogy ezt remélték, és az AKC sorsa az EU tagállamainak a kezében van. A fiatalok ezekben az országokban nagyon sok kreatív ötlet ettől duzzadnak, és lenne elképzelésük arra, hogy a partnerséget hogyan, milyen irányba kéne alakítani. Ezért azt várják, hogy bevonjuk a mi civil szervezeteinket is a posztkotonú tárgyalásokba, multilaterális szinten, és az ő oldalukról is lehetséges legyen az ő bevonásuk. El tudná fogadni ezt az európai tárgyalófél. Köszönöm szépen. Finika Strick asszonynak adok szót. Köszönöm. Fontos pillanatot élünk meg. Az új szerződés az EU és az LKC országok között új hangsúlyokat fog kijelölni a partnerségben, és örülünk annak, hogy azt halljuk, hogy most már a tárgyalások a végső fázisukba jutottak. Persze mindig vannak még problémás kérdések, főleg a migráció kapcsán úgyhogy ezért is beszélek most erről. A szerződés az egyenlőségre alapul a megosztott felelősségre. De ha az EU javaslatát megnézzük, akkor nagyon egyoldalú követeléseket állít fel az Ákácsi országok felé, tehát például a migránsok visszafogadását, a migráció visszafogását, és az EU ezért cserében nem nagyon ad kompenzációt, és nem teszi lehetővé a legális migrációt ezek a migránsok nagyon komoly remitenciákat fizetnek hazafelé, és <clears throat> ettől nem lehet elzárni családjaikat. Ez nem felel meg az egyenlőség elvének, ami a közös felelősséget illeti. Nagyon gyenge a közös védelmi záradék. Afrikán belül sokkal több menekült van, mint az EU-ban, Miért nem vállal az EU is kötelezettséget arra, hogy bizonyos kvótákon belül befogad menekülteket? Ez lenne a felelősség megosztása, és egyébként összhangban lenne ez az ön ENSZ elveivel is. Az EU-ba irányuló migráció egyébként csak nőni fog a jövőben, és még több ember ragadhat tranzitországokban, hogyha az EU nem nyit. Tehát ha erről még lehet tárgyalni, akkor kérem azt, hogy az EU is kínáljon valamit ebben a kettőségben, és ne csak elvárásokkal lépjen föl. Köszönöm szépen. Most uh, Ferreira úr kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Az EU és az AKC országok közötti együttműködés a valós támogatási együttműködés formájában kell, hogy megvalósuljon harmadik felek bevonása nélkül, meg gyarmatosító szándékok nélkül az együttműködésben az AKC ország egységét is tiszteletben kell tartani, nem szabad engedni a kísértésnek, hogy megosszuk ezeket az országokat különböző gazdasági partnerségi megállapodásokkal és partnerségekkel szolidaritás alapján kell segíteni az autonómiáját az AKC országoknak a gazdaság támogatásával, a közszolgáltatások előmozdításával, az oktatás, az egészségügy, az ivóvíz ellátás, vízszolgáltatás előmozdításával az európai támogatási alapot így kell, ehhez kell alakítani és a feltételhez kötést, a migrációhoz való kötést ki kell eh, zárni. annélkül kell támogatni a gazdaságát ezeknek az országoknak, hogy a katasztrofális neoliberális modellt eh, exportálnánk. A támogatási forrásokat a, a kigali döntéseknek megfelelően kell eljuttatni. Most pedig Pietro Bartolo következik egy percben. Tisztelt elnök asszony, nagyon sok mindent kell még megtárgyalni a, az EU és az AKC országok között um, hogy a partnerség kialakuljon, fenntartható uh, növekedés, szegénység csökkentése, uh, jogállamiság, demokrácia, nagyon sok célunk van 2020 uh, utánra, és a kotonúi megállapodás igazi párbeszédet tett lehetővé és fontos eredményeket ért, de azért legyünk őszinték, ennél többre törekszünk. Folytassuk tehát a parlamenti nyitott párbeszédet, demokratikus, globális, átfogó jelleggel, és ne feledjük, hogy fontosak az emberi jogok és a demokratikus alapelvek, a jogállamiság. Köszönöm. Köszönjük szépen. Vedren képviselő következik. Parancsoljon képviselő asszonyom. Köszönöm szépen, um, alelnök asszony. Biztos úr, 2020. februárjában lejár a kotonai megállapodás. Múlt héten Kigaliban pontosan arra beszéltünk, az AKC e kapcsolatok hogyan alakulnak majd. Uh, a parlamenti közgyűlés alelnöként nagyon sajnálom, hogy ez a multilaterális keret, amely mindannyiunk számára oly fontos, uh, erről olyan nehéznek tűnik megállapodni megállapodni. Egy, mindkét fél számára a nyertes megállapodást csak akkor tudunk létrehozni, hogyha valóban erős lesz a parlamenti dimenzió. Lehet, hogy hatékonyabbá lehet tenni a parlamenti közülést, de az emberi jogok védelme, az jogállamiság, a fenntartható fejlődés, vagy az éghajlatváltozás elleni harc témáiban csak akkor találtunk megoldást, hogyha együtt lépünk fel. A parlamenti eh, demokráciának nagyon fontos előnyei vannak. Kigaliban például egy közös megközelítést eh, eh, fogadtunk el a COP25-re, amely pár nap múlva megrendezésre kerül majd Madridban. Remélem, hogy a párizsi megállapodást a jövőbeni partnerségünk egyik alapvető elemévé teszi majd. Köszönjük szépen, Inszir képviselő, asszony következik. Fru talman, jag skulle vilja ta upp och verkligen betona fyra Elnök asszony. Négy fontos üzenetem lenne a bizottságok és a tagállamok felé. Gondoskodni kell arról, hogy az ENSZ fenntarthatósági céljai érvényesüljenek, az emberi jogok, a demokrácia, az alapszabadságok, a jogállamiság elve. Ezek mind-mind fontosak ahhoz, hogy a jövő szerződését támogatni tudjuk, és fenntartható legyen. A társadalmi sokféleség, pluralizmus, a demokratikus játéktér biztosítása, a nők és általában a nemek egyenlősége, a szexuális